fülekkel fordul a parlament felé, akkor azt hiszem, hogy hamar elő tudunk, előre tudunk lépni. És számunkra az együttdöntés nem azt jelenti, hogy a, hogy a tanács meghozza a döntést, a parlament pedig követi. Köszönöm szépen, Gulára asszonynak mondja az elnök, holnap fogunk szavazni a témáról. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és következik Paloneo úr jelentése. A 2011-es és 2012-es helyzetről, monetáris politikai helyzetről. Megadom a szót Páloni úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a feladatom, hogy köszönetet mondjak a, tan- a titkárságnak és minden kollégának, árnyék jelentéstevőnek. Ugyan voltak viták a jó szándékú kedves kollégák között mindenféle földrajzi előítélet nélkül szeretném ezt elmondani. Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban már eléggé aggasztó a helyzet, nem kell még ezen vitatkozni, és a gazdaságaink nem sikerült, gazdaságainknak még nem sikerült kilábalni a válságról, katasztrofális hatása van a gazdaságra, a válságnak, a nemzeti költségvetésekben ez emiatt egyenlőtlenségek lépnek fel, és nagyobb divergencia a tagállamok között. Még akkor is, hogyha növekedést várunk rövid tá- középtávon, rövid távon még mindig nehéz a helyzet. Ami a munkanélküliséget illeti 11%-os ez, és ez egy olyan helyzet, amely sürgős reakciót követel meg tőlünk. Európának növekednie kell, az új gazdasági kormányzás keretében nagy előrelépésekre van szükség. A Sixpack hozzájárult a költségvetési konszolidációhoz, stabilabb a helyzete, ez még önmagában nem elég. A reform folyamatot folytatni kell, aztán a Tupac Rén biztos emlékeztetett arra más összefüggésben, és egy bankunióra is szükség van. Ez egy olyan reform, amely mindenképpen szükséges. Más menedzsment formákat is meg kell vizsgálnunk a válság szempontjaiból. Emellett a köz, tehát az állami finanszírozás konszolidációja, az államháztartások konszolidációja elengedhetetlen az európai gazdasági helyzet javítása szempontjából és minél kevésbé kell a polgárokat terhelni, és az európai vállalkozásokat terhelni. Ezért fontos a konszolidáció sokkal inkább a kiadások csökkentésére van szükség, mint az adók növelésére. Nagyon fontos, hogy a, az állami finanszírozási pazarlásokat, tékozlást meg kell szüntetni. Alapvetően nagyon fontos az, hogy mindenféle produktív kiadást, termelői kiadást, kutatásba, fejlesztésbe való beruházást növeljünk. Így tudunk hatékony, és nagyon fontos emellett a hatékony harc a, az adó megkerülése ellen. A konszolidációt úgy tudjuk elérni, hogyha a nem produktív állami kiadásokat csökkentjük, nem pedig úgy, hogyha az adókat növeljük. Ami hogyha az a kiadások csökkentése nem elegendő, akkor lehet adót emelni. A az állami adósságot csökkenteni kell, ez egyesek adóemeléssel próbálták elérni, de ez nagyon rövid távú megoldás, sőt nem is jó megoldás, mert ez csak gusba köti a gazdaságot. A konszolidáció még nem elegendő, nem ért el megfelelő szintet, az államháztartásokat szanálni kell, strukturális reformokat kell vége, elvégezni, a gazdasági reformot tovább kell vinni, és az Európa 2020-as programot folytatni, a munkaerőpiaci helyzetet javítani, az adót csökkenteni, és a vállalkozások terheit csökkenteni, a versenyképességet növelni, a beruházásokat növelni. A túlzott megtakarítási politika következtében a családok egyre nagyobb terheket viselnek, és így a vállalkozások sem lehetnek így produktívak. Köszönöm szépen, most megadom a szót a bizottság nevében Rén biztos úr. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Palóné úrnak, illetve a szakbizottságnak ezért a fontos jelentésért, amely a gazdaság és monetáris unió egy nagyon kritikus pontját érinti. Nagyon feszült vita kísérte ezt a jelentést. Ez tükrözi, hogy Európa milyen nehéz helyzetben van. A válságot a bizottság jelentésében is vizsgáltuk. Önök is tudják, hogy az önök állásfoglalás tervezete azt állapítja meg, hogy az államháztartás stabilitásának biztosítása alapvető fontosságú. És az önök állásfoglalása is kiemeli, hogy az Európai Unió az elmúlt években milyen erőfeszítéseket tett azért, hogy költségvetése és gazdasági kormányzását megerősítse. A bizottság is egyetért a parlamentnek azon véleményével, hogy az ilyesfajta fiskális konszolidációt országspecifikus, differenciált módon kell megközelíteni, olyan kiadási elemeket javasolva, amelyek a szociális igazságosságot elősegítik. Ez egyébként megfelel az Európai Bizottság által kifejezett véleménynek is, amelyet az éves növekedési felmérésben is bemutattunk. A jelentés pozitív értékelésén túl örömmel értesítem önöket arról, hogy az egyes elemek már teljesültek a gyakorlatban is. Például az Európai Bizottság már eleve országspecifikus és meglehetősen részletes ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok számára az euróövezetet, teljességében elemzi, és a strukturális egyensúly megállapításával is foglalkozik a tagállamok esetében. Tisztelt képviselők, az elkövetkezendő évek azért még mindig nagyon kemények lesznek, ugyanis a gazdaság még mindig gyenge, és a polgárok továbbra is érezni fogják a válság hatásait. Azonban a gazdasági mutatók azért azt mutatják, hogy megerősödik a bizalom a pénzügyi piacokban. Ezt is tükrözi egyébként a az olyan országok, mint például Írország, Olaszország vagy Spanyolországnak nyújtott kölcsönök költsége, és az európai szintű szakpolitikai tevékenység, amely tagállamokat is érinti, illetve az Európai Központi Bank monetáris tranzakciókra vonatkozó döntését is tükrözi. Ami a költségvetési deficitet illeti, a 2009-es 6%-ról körülbelül 3%-ra csökkentek az elmúlt évre, és azt reméljük, hogy idén ez már 2% körül lesz. Ez is bizonyos mértékben annak a munkának az eredménye, amely a megerősített gazdasági kormányzásból fakad, amelyet egyébként a Parlament, a Bizottság, a Tanács együtt dolgoztak ki. Jó lehet, pessimizmusra kevesebb az okunk idén, mint egy évvel ezelőtt, azért nem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk, sőt, a egyre javuló hangulatot ki kell használnunk, annak érdekében, hogy konzisztens határozottsággal közelítsük meg a gazdaságot. Egy elmélyült és valós monetáris unióhoz egy ütemtervet dolgoztunk ki, amely a polgárok számára a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit teremtheti meg. Ezért, és ezzel a gondolattal szeretném zárni, annak érdekében, hogy tovább léphessünk ezzel az ütemtervel kapcsolatban, szeretném magamat ismételni, és felhívást intéznék a függőben lévő javaslatok elfogadására vonatkozóan, mint például a kettős csomag. Ennek az elfogadása az összes érintett fél döntésén alapul, az Európai Parlamentre is gondolok itt, illetve a frakciókra és az egyes tagállamokra. Köszönöm. Karasz euh, e. úr, a szó, most a frakciókhoz ezt szólói következnek. Elnök asszony, biztos úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, először is a napi renden kívül szeretnék mondani valamit, hogyha komolyan veszünk mindannyian ezeket az intézkedéseket, tisztelt biztos úr, akkor ön a megfelelő jelölt az eurozóna elnökének funkciójára, és hát arra is, hogy az Európai Unió első pénzügyminisztere legyen, hát akkor az Európai Uniót, az eurozónát meg kell erősíteni a monetáris biztos vezetése alatt és ezt az egész unióban érvényesíteni kell, és itt nem csak erről van szó, hogy javítsuk a tagállamokban a költségvetési helyzetet, illetve a költségvetés és az uniós költségvetés viszonyát újra definiáljuk, és megfelelő mechanizmusokat alakítsunk ki. Nagyon fontos a tagállami költségvetési politika, a regionális és az önkormányzati költségvetési politika viszonya is. Igen, nagyon sokat elértünk, de nem eleget meg kell valósítani mindazt, amiben megállapodtunk az európai szemeszter megvalósítás hatos csomag, kettős csomag, fiskális egyezmény, paktum, minden ott van, és ezt kell fenntarthatóvá tenni, megfelelően koordinálni a költségvetési politikákat az Európai Unióban. Igen, lendületet kell tartanunk, elkezdődött ez, és csak így tudjuk végrehajtani a szükséges reformokat, a strukturális jobbításokat végrehajtani az állami költségvetésekben, a tagállamokban. És az nem vezethet célra, hogy csak az állami szintű költségvetést vizsgáljuk, hogyha nincs semmiféle áttekintésünk arról, hogy milyen spekulatív dolgok, kiadások történnek regionális szinten egy összeurópai átfogó képre van szükségünk, és csak így tudunk egy közvetlen programot kidolgozni arra, hogy tovább lépjünk. Madame Podimata. Podimata úr, illetve Podimata asszony másfél percre. Hölgyeim és uraim, a közpénzekről esik szó, a költségvetésről, és nagyon fontos, hogy ezt a vitát lefolytassuk arról, hogy milyen is lesz az európai jövő. A vita során arról is szó esik, hogyha mi azt akarjuk, hogy az Európai Uniónak jövője legyen, akkor sokkal több, jobb minőségű demokráciára van szükség, megfelelő védelemre a kohéziós szociális politika védelmében minden szinten kivétel nélkül környezetvédelmi szinten egyaránt, és nem csak pénzügyi összefüggésekben. Mindez nem csak a pénzügyi programok megvitatását teszik szükségessé, arra is figyelni kell, hogy ezek figyelembe vegyék a környezetvédelmi szempontokat, a szociális jogokat, a strukturális összefüggéseket, és elő tudják segíteni a komparatív előnyöket, amelyek védik az európai környezetet. És elnök úr, tudják, hogy bizonyos tagállamok, amelyek alkalmazzák az adaptációs programot, nem tudják megtalálni a megfelelő megfelelő egyensúlyt. Azt szeretném, hogy avatkozzanak be, és próbálják meg biztosítani ezt a, az egyensúlyt. Csak így lehet megfelelő jogunk ahhoz, hogy ne ugyanez a vita kerüljön sorra majd közelebb is. Nagyon fontos megnézni a perspektívát, és nem szabad hagyni, hogy csökkenjen a polgárok bizalma. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves biztos úr. Hogyan tudnánk gondozni az államháztartásokat annak érdekében, hogy fenntarthatóak maradjanak? Ennek az évtizednek ez a fő politikai kihívása. Ennek a célkitűzésnek a megvalósításáért az európai parlamenti képviselők úgy gondolják, hogy a költségek csökkentése pozitívabb, mint az adók növelése. Az adóelkerülés elleni küzdelemmel lehet a bevételeket növelni. Ezen túl van két nagyon érdekes elképzelés, amelyet szeretnék most kiemelni. Az egyik, hogy az Európai Parlament azt állítja, hogy azok a régiók, amelyek a bevételi oldalon nem rendelkeznek felelősséggel, csak központi kormányzati transferekből kapnak támogatást, fiskális konszolidációs erőfeszítéseikben nagyobb valószínűséggel szenvednek kudarcot. A valódi fiskális federalizmus ahhoz járul hozzá, hogy a régiók forrásaikon túl költekeznek, és ezért nagyon függnek a támogatásoktól. Spanyolországnál és ez a helyzet. A következő elképzelés, hogy a kormányzatnak azokat az alszektorait, amelyek nem rendelkeznek valódi hatalommal, ezeket el kell törölni. Például a szociális szolgáltatások területén, hogyha nem rendelkeznek kellő erővel, nem tudják ezt kellően finanszírozni Spanyolországban. Miért van szükség egészségügyi, oktatásügyi, kulturális minisztériumokra, hogyha ez a régiók, ezek a hatáskörök a régió kezében vannak. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek kitűnő munkájáért. Köszönöm szépen. A Zöldek kapják meg a szót két percre, megadom a szót a következő hozzászólónak, Eckhout úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jó e, együttműködést. Nagyon remélem, hogy mindenki támogatni tudja ezt a jelentést, hiszen kiegyensúlyozott beszámolót kaptunk az állami finanszírozásról, illetve az állam háztartásokról. Meg kell néznünk azt, hogy hosszú távon hogyan lehet javítani a helyzetet, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy nem produktív dolgokra pénzt adjunk ki. 2013-ban a gazdaság ö, csökkenni fog, visszaesést mutat majd, és Mindez annak is köszönhető, hogy milyen takarékossági politikát folytattunk az elmúlt években, milyen megszorítási politikát. Nem csak a megszorításokat kell szem előtt tartani, hanem a beruházásokat, a befektetéseket is. Természetesen nem a nem produktív dolgokra, hanem az a fenntartható fejlődést biztosító beruházásokat kell előnybe részesíteni. Lenne egy kérdésem Rén biztos úrhoz. Az Európai Bizottság munkájának a folytatásáról van szó, az Európai Bizottság ajánlásaiban azonban teljesen más szerepel szerintem. Hogyha elolvasom ezt a jelentést, akkor ebben az Európai Parlament azt követeli, hogy az adókat a munkáról helyezzük át a környezetet szennyező tevékenységekre. Hol tükröződik ez az Európai Bizottság javaslatában? Az Európai Bizottság hányszor mondta már el, hogy az adó megkerülés ellen küzdeni kell? Hogy hányszor mondta már el az Európai Bizottság azt, hogy a felesleges beruházásokat, mint például a fegyverkezési beruházásokat csökkenteni kell? Az Európai Bizottság javaslata nem megy eléggé messze. További beruházásokra van szükség, de most kell cselekednie az Európai Bizottságnak az adó megkerülést, büntetni a, a környezetvédelem terhelését megszüntetni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Strajcsek képviselő úr következik az LCR e részéről két percre. Jó estét kívánok mindenkinek! Itt a plenáris ülésen általában kritikus szempontokat fogalmazok meg, most először viszont azt mondhatom, hogy Palone úr jelentése nagyon pozitív elemeket tartalmaz. És olyan pilléreken alapul, amelyeket támogatni tudunk, sőt, mi több, nagyon sokat ezek közül üdvözlünk is. Én nagyra értékelem, hogy megemlíti például az állami reformok szükségességét annak érdekében, hogy a bürokratikus akadályokat megszüntessék. Azt hiszem, hogy ez olyan elv, amelyel az Európai Parlament egyetérthet, ugyanakkor jó magunk is, nagyon gyakran túl bürokratikusak vagyunk. Ezért tartom fontosnak, hogy ezt az elemet kiemeljük. Palone úr ezen kívül arról is beszél, hogy meg kell szüntetni azokat az állami szintű hatósági szinteket, amelyek nem rendelkeznek valódi hatalommal, viszont nagyon sok pénzbe kerülnek évről évre. Ami pedig a képesítéseket illeti, ott is a munkaerőpiaci szükségletekre kell összpontosítani. Azt gondolom tehát, hogy itt a jelentésben a legfontosabb az az, az elképzelés, hogy Pallone úr a legkevésbé megfizetett munkáról szól, és az adóbevételekről. Tulajdonképpen minden, amit akartunk mi konzervatívok, ott van. Több verseny, a magánszektor nagyobb szerepe, kevesebb szabályozás. Azt gondolom, hogy ezen az úton haladhatunk a jövőben is, és azt hiszem, hogy ez kitűnő jelentés, nagy örömmel fogom majd támogatni azt. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, ellentétben sok mással elolvastam ezt a jelentést, és olyan sok valóságot hagy figyelmen kívül, amire régen volt példa ebben a parlamentben. Pozitívuma, hogy igaza van, van adócsalás, és ezt, ez ellen fel kell lépni. Vannak makrogazdasági egyenlőtlenségek, ezeket ki kell egyenlíteni. Csak hát persze felmerül a gyanú, hogy aránytalanul ö, ö, nagy a bércsökkentés, a nyugdíjcsökkentés, a szociális juttatások is csökkennek. Azonban az IMF kritikáját teljesen figyelmen kívül hagyja a munkanélküliség növekedését, a belső kereslettel kapcsolatos változásokat alábecsülték sokan. Az adó csökkentési verseny az Európai Unióban bevételi problémát jelent, nem pedig kiadási problémát azt is tagadja, hogy a spekuláció a pénzügyi piacokon oda vezetett, hogy az adóssághelyzet drasztikusan megváltozott. Sokkal nagyobb dózisban kell a gyógyszereket biztosítani, különben nem lesz siker. A bevételi bázist kell növelni, az adót a gazdagok, nagykeresők esetében, szolidárisnak kell lenni azokkal a tagállamokkal, akik nehézségekben, nehézségekkel küzdenek, nem szabad őket megalázni, a pénzügyi piacokat meg kell regulázni, megfelelő munkát kell találni az emberek számára, és így tudjuk elindítani a növekedést. Az idősek körében kibontakozó szegénységet meg kell akadályozni, és el kell ismerni végre, hogy az állam részaránya a társadalmi feladatokkal összhangban kell, hogy álljon azokkal a feladatokkal, amelyeket teljesíteni kell. Mindez nincs benne a jelentésben, így egyértelműen elutasítandó. Világosan kimondom, ilyen jelentésekkel veszélyeztetjük az Európai Uniós célok szavahihetőségét, a szociális igazságot és az azonos értékű életviszonyokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szolojan úr, két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentésben szereplő javaslatok, illetve a valós helyzet a tagállamokban megerősíti azt az elképzelésünket, hogy jó úton haladunk. Nagyon sok intézkedést, nagyon sok kemény intézkedést hoztak meg a tagállamok annak érdekében, hogy elkerüljék a túlzott hiányt. Jelenleg az Európai Unió jobban fel van szerelve a számára szükséges eszközökkel annak érdekében, hogy a tagállamok jobban tudják kezelni államháztartásukat fenntarthatóbb módon. Szeretném kiemelni főként az európai fél év fontosságát, amely nagyon fontos eszköz, amely bizonyítja, hogy mennyire hatékony és eredményes. A szolidaritás az Európai Unióban nagyon sokat számított a pénzügyi, illetve költségvetési fellendülés esetében a tagállamokban. Amit azonban a valóság mutatott, az az, hogy minden egyes tagállam felelőssége az államháztartások helyzete iránt nem elkerülhető. Következésképpen szeretném elmondani, hogy szeretném aggájaimat kifejezni azért a tényért, hogy jól lehet több tízmillió állampolgárnak kell elviselni a nagyon szigorú megszorító intézkedések következményeit, a nemzetközi vállalatok, illetve állampolgárok elkerülik az adófizetést a tagállamokban az adóparadicsomok használatával, és még mindig várjuk a bizottság javaslatát ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Huang Nong úr következik, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais saluer le Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm a jelentés készítőjének a munkáját, nagyon nagyra tartom, nagyon konstruktív munkát végzett, és valóban ez nem volt az elején olyan magától értetődő, ahogyan gondoltuk. Mindez meghozta a gyümölcsét, a parlament nagy többséggel el tudja ezt fogadni. A kompromisszum nagy előre lépés a költségvetésről folytatott vitában. Kiegyensúlyozott megoldásokat olvasunk. Ez különbözik a megszorítás politikájának dogmáitól, ami meghatározó volt a válság elején. Az adósság, az adóbevételek rendkívül fontosak, ez foglalkoztatja Európát 2013-ban nagyon fontos, hogy a lendület az megmaradjon, és történjenek, legyenek különböző beruházások, változzanak a tagállami nyugdíjrendszerek. Ezek fontosak, mert növekedés nélkül nem lehet konszolidálni a költségvetést. A jelentés másik irányvonala hipotéziseket vár el a bizottságtól, megnézve, hogy hogyan prognosztizálható a jövő a különböző multiplikátorokkal, hogyan lehet értékelni az egyes indikátorokat. Nagyon fontos, hogy Európát sikerüljön fenntarthatóan kivezetni a válságból. A harmadik kérdéskör az adóreform, a bevételek növelése. Ez rendkívül fontos, ez egy meghatározó része a konszolidációs politikának. Kedves kollégák, a gazdasági és az IMF is belátta, hogy követett el hibákat. Nagyon fontos, hogy ne dogmatikus álláspontot tartsunk szem előtt, hanem mindig a gazdasági és realitásokat, a valóságot. Arról van tehát szó, hogy a bizottság és a tanács politikáját folyamatosan figyelembe vegyük. Köszönjük, mondja az elnök, Torvald úr egy percre. Én is köszönöm a szót, elnök asszony, köszöntöm a jelentés készítőjét, gratulálok a következetes irányvonalhoz. Néha nagyon jó visszapillantani, mert úgy tudjuk jobban megérteni, hogy hogyan is kezdődött a probléma. Régi szép idők, Európában 1970 eh, háromban változtak, és hát utána megkezdődött annak a keresése, hogy hol a hibás, ki a hibás, aztán kereskedelmi háborúk folytak, ott megpróbáltak a tagállamok ebből kikeveredni, de hát végül is ez az euró bevezetését eredményezte. Most adópolitikai eszközöket vetünk be. Ez a verseny mindenkinek árt egyébként, ez az adóverseny és az európai polgárok és az európai államok különbözőek a szükségletei. Görögországban a munkanélküliség nagyon magas, csökken a gazdasági növekedés, nehezen mérhető, de az IF, a fiatalok körében több mint 25 százalék munkanélküli és hát sokkal többet tartozunk most nekik. Köszönöm, és most Swinburne asszony következik. Egyet, értett, egyet értek a jelentés lényegével, és köszönöm a kemény munkáját a jelentéstevőnek, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó tanács szerepel ebben a jelentésben. A jelenlegi, jelenlegi fin, pénzügyi konszolidáció, illetve a megtakarítási mm, intézkedések következtében az a kormányoknak e, teljesen világosan kell látni azt, hogy nem produktív dolgokra nem lehet pénzt fordítani. Több tíz millió fontot fordítottak például a Cardiffi repülőtérnek a felújítására, míg más repülőterek nem tudnak fennmaradni, fenntartható fejlődést biztosítani, hogyan tud a Velszi kormány ilyen hatalmas összeget fordítani egy magánrepülőtérnek a feljavítására. Ahogy ez a jelentés is mondja, a, a véges közpénz elpazarolása helyett a jövőre kellene gondolnunk, a munkahelyteremtésre és a fenntartható fejlődésre. Köszönöm szépen, Klevák Reikis következik másfél percre. Köszönöm szépen. A gazdasági, bank és pénzügyi válság, amelyel Európa szembenéz, nagy hatással van a közkiadásokra, a költségvetésre minden tagállamban. Ezért az Európai Unió egy megbénult szociális és gazdasági fejlődéssel néz szembe. Negatív perspektívával nézünk szembe a gazdasági helyzetet illetően, és nagyon magas a munkanélküliség is, és növekszik a, a szegénység. Nagyon fontos emiatt, hogy a költségvetési politikát az, a helyzethez igazítsuk, a valósághoz igaz, igazítsuk. A ö, költségvetési fegyelem kéz a kézben kell, hogy járjon az európai szintű szolidaritással. A közös ö, ö, adósság visszafizetési megoldások európai szintre emelése elengedhetetlen. A fiatalokat be kell vonni a munkaerőpiacra, és kell nekik, lehetőséget kell nekik adni arra, hogy a jövőbeli politikák kidolgozásában részt vegyenek egy milliárd eurót veszít Európa az adóelkerülés miatt, ezért a tagállamoknak választ adni kell erre a kihívásra, és ezt a jelenséget mindenképpen kézbe kell venni. Erről még beszélni fogunk az elkövetkezendő években. Köszönöm szépen, Epping úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogatom a jelentéstevő általános meg, megjegyzéseit a költségvetési konszolidációval kapcsolatban. A nagyon magas szintű állami adósság nem teszi lehetővé a pénzügyi ösztönzést a konszolidációnak azt kellene jelentenie, hogy a e, kiadásokat megnyírbáljuk, nem azt, hogy növeljük az adót. Strukturális reformokkal kell együtt járnia például a munkaerőpiacról. Még Franciaországnak is sikerült bizonyos reformokat bevezetni. Én e, gratulálok a Medefnek, a francia e, munkavállalói szervezetnek. Azonban van néhány gyenge pontja is, ennek a jelentésnek. Például az Európai Unió eh, költségvetést eh, használná arra, hogy a makrogazdasági egyenlőtlenségeket csökkentse, és eh, emellett még az Európai Ifjúsági Garanciát is bevezetné, de ez csak nagyobb rugalmatlanságot jelentene, és magasabb küszöböket a munkaerőpiacon. Ez visszafelesülne el, és ennek az lenne a következménye, hogy egy jó szándék végül is nem várt következményekkel járt, ezért tartózkodunk. Köszönöm szépen, most a Catch the Eye következik először is. Megadom a szót Gálné Pelc asszonynak. Először is gratulálok Pallónak képviselőtársam jelentéséhez, mert nagyszerűen mérte fel az elmúlt három év eseményeit, úgy a válság, mint a válságra adott válaszok tekintetében

parlament többsége együttműködött a az úgynevezett megszorító politika tekintetében, és ez a jelentés is egyébként ennek a példája, ugyanis a szociáldemokraták is ezt úgy állítják be, mint egyfajta szolidaritási jelentést. Az Európai Parlament pedig érvényesítette ezt az utat, amelyet nagyon sok ország követ, sőt, még tovább is megy, ugyanis megvédi azt, hogy a munkát egyre nagyobb terhek sújtsák, és ez a szociális biztonságot kockáztatja, tehát leértékelődnek a bérek, és növekedik a szegénység. Az állami vállalatok privatizációja, az állami szektorban az elbocsátások megnövekedése, a lakosságtól az alapszolgáltatások megtagadása, és csupa olyan elem, ami ennek a következménye. Ezek a politikák egy szociális káoszt teremtettek. Köszönöm, Pászka képviselője. Vážená pani pán komisár, Köszönöm szépen a szót. Ez az állásfoglalási indítvány, amelyet az Európai Parlament fogad el a, az államháztartások tekintetében, az eurozóna egyre elmélyülő válságára vonatkozik. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében nagyon fontos, hogy a különböző intézkedéseket bevezessenek, az alacsony vagy megkérdőjelezhető megtérüléssel rendelkező beruházások csökkentése, az állami adminisztráció költségeinek csökkentése biztosíthatja a pénzügyi fenntarthatóságot. Másrésztről pedig nagyon fontos olyan intézkedéseket hozni, amelyek az adóbevételeket javítják, mint például az egyszerűsített szabályok új vállalatok létrehozásához megszüntetni az igazságtalan akadályokat a szabályozott szakmák esetében, de nagyon gyorsan kell lejárnunk, ugyanis állampolgáraink fizetik meg ennek az árát, hogyha hátráltatjuk a szükséges reformok meghozatalát. Most pedig a bizottság alelnöke Oli Rén úr fog szólni, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy nagyon komoly, tartalmas vitát folytathatunk, amely egybevág egyébként a téma súlyosságával, komolyságával. Az államháztartás, illetve az államadóság magas szintje a jelenlegi évtizedben nagyon fontos téma lesz. Ahogyan mondtam, bevezető megjegyzéseim keretében a jelentéshez kapcsolódóan az államháztartások az Európai Unióban fokozatosan javulnak, és a piac bizalma, amelyet a kormányzati tevékenységbe vetnek, szintén fokozatosan növekedik. Természetesen a helyzet eltérő országról országra, mégpedig lényeges eltérések tapasztalhatók, ezért a bizottság differenciált megközelítést alkalmaz, figyelembe véve azokat a kihívásokat, amelyek az egyes tagállamokat érintik, a szükséges költségvetés kiigazítási erőfeszítéseik tekintetében. Említették, fiskális multiplikátorok kérdését. Többen utaltak erre. És nemrégiben születtek tanulmányok a Nemzetközi Valuta Alap részéről is. Az első októberben, aztán volt egy felülvizsgált változat decemberben. Ez Daniel és Olivier Ranchat írták. Röviden szeretnék erről szólni. Egyetértünk az IMF-el abban, hogy a fiskális multiplikátorok valószínűleg a szokásosnál nagyobbak lesznek, amikor a háztartásokat érintő hitelmegszorítások jelentősebbé válnak. A fiskális multiplikátorok országról országra, időről időre változnak, illetve a gazdasági kontextustól is függnek. Ebből az álláspontból kiindulva szeretnék három kérdésre összpontosítani, ahol az elemzés, illetve az IMF és a bizottság következtét, következtetései egybevágtak. De talán ez az egyetértés ez nem volt világos ugyanis nagyon sok volt a véleménykülönbség is az ezzel kapcsolatos vitában. Az első, hogy a multiplikátorok, a fiskális konszolidáció, illetve a fiskális ösztönzés eredményei. A bizottság és az IMF jól lehet különböző eltérő mértékben úgy látják, hogy a multiplikátorok legjelentősebb éve 2010-ben volt, amikor a tagállamok fiskális intézkedéseket hoztak meg. Ezeknek a növekedésre hosszú távon jelentős hatásuk lesz. Ami pedig az ebből következő konszolidációt illeti, ha ez állandó intézkedések formájában valósul meg, akkor hosszú távon is pozitív eredményeket hozhat. A következő, hogy a multiplikátorok a fiskális politikák hatásaként jelennek meg növekedés kapcsán, A hiányosságok nem azt jelentik, hogy a konszolidáció visszafordítása jobb növekedési eredményekkel járt volna. Főként azoknál az országoknál, amelyek a piacra jutásban hátrányt szenvedhetnek, a hiteles konszolidáció hiánya a kockázat olyan jellegű növekedését jelenteni, amely az előnyöket teljes mértékben alásná. Az IMF közgazdászai megállapításaikban arra hívtak fel, arra szólítottak fel, hogy a fiskális politikákat ennek megfelelően igazítsuk ki. Gondoljunk például Olaszországra 2011 őszén. Ha Olaszország egy olyan helyzetben, amikor költségvetés politikáját már eleve megkérdőjelezték, a tovább lazított volna a fiskális céljain, ez a kamatlábak jelentős növekedését eredményezte volna, ezek egyébként már eleve magasak voltak, és zsákutcába vezették volna az országot. Tehát ez mindig a kontextustól függ, illetve időről időre változhat, ezért nem határozhatunk meg egy általános szabályt arra vonatkozóan, hogy a fiskális politikát hogyan kell megvalósítani az egyes tagállamokban. Az utolsó megjegyzésem, hogy empirikus bizonyíték van arra, ez nagyon komoly akadémiai kutatásokon alapul egyébként, hogy az államadóság szintje nagyon káros hatással van a növekedésre. Az eurozónában például az államadóság szintje túlságosan magas, és ez is hátrányosan érinti a növekedés lehetőségeit. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban a válság előtt 60%-os volt az államadóság, de ez idénre, illetve a következő évre már akár a 90%-ot is elérheti. és az teljesen nyilvánvaló, hogyha az államadóság 90% fölé emelkedik, az a gazdasági dinamizmusra nagyon negatív hatással van, ez pedig a növekedés visszaeséséhez vezethet akár éveken keresztül. Ezért van szükség fiskális konszolidációra egész Európában. Ebben a kontextusban azt mondhatnám végül, hogy mivel nagyon sok vita zajlott azzal kapcsolatban, hogy nominális célokat kell-e meghatározni, vagy a strukturális erőfeszítésekre összpontosítsunk. Azt mondtam hozzászólásom elején, hogy országspecifikus, differenciált megközelítést alkalmazunk. És minden ország konszolidációs erőfeszítését úgynevezett strukturális szempontból határozzuk meg. Ez azt jelenti, hogy középtávú költségvetési célkitűzéseket határoznak meg, illetve az államháztartás strukturális fenntarthatóságát középtávon. Ez azt jelenti, hogy az üzleti ciklus hatásait kell megszüntetni, és azt jelenti, hogy ha romlik a növekedés, Páratlanul az ország kaphat plusz időt arra, hogy a deficit céljait végrehajthassa. De csak akkor, hogyha strukturális, fiskális erőfeszítéseket tesz. 2012-ben Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban volt ez a helyzet. Ne felejtsük el, hogy az államadóság szintje nagyon magas az Európai Unióban, ezért az államháztartások konszolidációra kell törekednünk. A munkahelyteremtés és a növekedés érdekében köszönöm. Now it's up to our Köszönöm szépen, biztos úr. És most Alfro de Pallónak a jelentés készítőjének adjuk meg még egyszer a szót. Grazie, Presidente nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, akik ő hozzászóltak a vitában. Az árnyék jelentések felelőseinek is köszönetet mondok, és minden egyéb hozzászólónak a téma nagyon érdekes. Nyilván senki nem birtokolhatja a teljes igazságot, az én megközelítésem is nehéz, sok kollega említette, nagyon érdekesen egyébként, hogy milyen módosítókat javasolt, és milyen módon kerültek ezek bele a kompromisszumokba. De biztos úrnak igaza van, hogy nem szabad, hogy lankadjon a figyelmünk, ugyanis a válságon még nem vagyunk túl, a vita még nyitott, elhangzottak kritikák is, kritikus megjegyzések. Beszéltek mindenféle gyógyszerekről, ellenszerekről, hallottuk, hogy sok esetben a gyógyszer hatása rosszabb, mint maga a betegség. Hát egyetértek én azzal, amit Rén biztos úr mondott, ez benne van a jelentésben is, és a költségvetési konszolidáció kérdése tehát még nem zárult le, ahogyan a biztos úr is mondta. Véleményem szerint ez egy nyílt vita volt, és nincs senki, aki a bölcsesség kövét magáénak tudhatja. Különböző gondolati megközelítések vannak az európai intézményekben, a tudományban. Meg kell határozni a megfelelő mixet, adózás, közkiadások arányait tekintve szó is esett erről. Nincs olyan recept, amely mindenre jó a tagállamok között nagyok a különbségek, és mindig figyelembe kell venni az adott helyzetet, azokat a specifikus jellemzőket, amelyek a déli országokra, Spanyolországra, Görögországra jellemzőek, de hát a helyzetek is különbözőek. Biztos úr, én azt gondolom, hogy nagyon jó vitát kell folytatnunk, és akkor meg fogjuk találni a kiutat. Hiszem, hogy szükség van arra, hogy a konszolidációt és a növekedést biztosítsuk, és ezzel párhuzamosan folytassunk vitát arról, hogy hogyan tudjuk a költségvetésünket konszolidálni. De ha nem indul be a növekedés, és mindig csak az adóról és az adózásról beszélünk, akkor ördögi körbe keveredünk a közkiadások problémája és a recesszió problémája között. Ennek kapcsán úgy gondolom, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy meg kell szabadulnunk az ideológiai kötődésektől. Ahogy egy kolléganő mondta, mindig a polgárok érdekét kell szem előtt tartanunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pálóna úr, ezzel, hölgyeim és uraim, a vitának vége holnap fogunk szavazni 12-kor a Pallone jelentésről. A napirend szerint most pedig a szóbeli válasz igénylő kérdések következnek. Először az állami támogatások korszerűsítéséről, először is a szóbeli kérdés megfogalmazójának adom meg a szót Sánchez Precero úr. Köszönöm, elnök asszony.